Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, euh, je suis très... Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Nagy örömmel üdvözlöm Spogár, uh, szlovén külügyminiszter urat, aki azért jött, hogy beszéljen nekünk a Nemzetközi Aknamentesítő Szervezet működéséről, amelyet a szlovén kormány is támogat több képviselő rendszeresen beszél erről a témáról, az aknamentesítésről, és természetesen egy olyan térségben, ahol a közös biztonság és védelmi politika szempontjából rendkívül fontos térségről beszélhetünk, a balkáni térségről. Ha jól hallom, tolmácsolási probléma van. Valamilyen technikai jellegű probléma adódott.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 Tehát a nemzetközi szervezet, amiről Bogár úr beszélni fog, mint már mondtam, Nyugat-Balkán térségében külön jelentősége van, hiszen ez a térség a közös biztonság és védelmi politika szempontjából rendkívül fontos, hiszen ebben a térségben vezették az első fellépést a KBVP jegyében, és továbbra is vannak Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában jelentős műveletek. Zbogár úr külügyminiszter, és Pascu úrnak, az AFET alelnökének köszönöm, hogy ő, ő lesz a társelnöke ennek az ülésnek. Az akna mentesítésre fogunk mindenek előtt koncentrálni, de ezt a témát majd ki lehet bővíteni, hiszen Zbognár úr is azt javasolta, hogy ezt a szlovén külpolitika tágabb kontextusában is lehet majd vizsgálni. Egy óránk van, tehát egy bevezető eladással kezdjük, majd vita következik. Ha Pásku úr szeretne most szót kérni, akkor meg is adom neki. Üdvözölni szeretném a miniszter urat, és már előre várom az előadását. Köszönöm. Köszönöm. Reméljük, hogy a tolmácsolás és technikai problémák, a csatorna problémák megoldottak. Miniszter úrnak megadom a szót.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 beszélhetek eh, az aknamentesítésről. Ezt eh, a, az alapot Szlovénia hozta létre a régió országaival, és eh, az aknamentesítés, illetve az aknák áldozataival foglalkozunk. A mai beszámolóban két dologra szeretnék koncentrálni. Először is szeretném elmagyarázni a szlovén külügy külügyi politika koncepcióit, elképzeléseit, illetve azt is, hogy a, az akna e, mentesítési alap hogyan kötődik ehhez a koncepcióhoz, és míg a szlovén külügyi politika továbbra is fejlődik, alakul, a mentesítési projektünk már régóta kialakult. Még ez a ITF, tehát nem minden, amit a, ami a szlovén külügyi politikához kötődik, de mértékben lefedi azt. Tehát szeretnék három koncepciót önöknek felvázolni, három kifejezés van, amely, amely kifejezi a külügyi politikánkat és elmondom azt is, hogy az ITF operációk hogyan kötődnek ide. A három jelző az, az, hogy regionálisak kívánunk lenni, etikusak és relevánsak. Hadd magyarázzam el, hogy hogyan látjuk ezt konkrétan. Először is, amikor az elvekről, illetve az etikáról beszélünk a külügyi politikába, akkor mindenképpen szeretnénk hiteles partnerei lenni a partnereinknek, és szeretnék előtérbe helyezni az emberi jogokat, a szociális szolidaritást, illetve a fejlesztést. Ezek az irányító elveink, ez az a központi elem, amiből kiindul a külpolitikánk. Az, és hogyan kapcsolódik mindehez az ITF, az aknák, jelenléte, illetve a megmaradt lőszerek a háborúból ezek továbbra is veszélyesek az emberek szemére, ezek hátráltatják a helyreállítást, illetve a stabilizációt az aknektól sújtott területeken. Az ottavai egyezmény elfogadásával az Európai Unió nagy lépést tett ahhoz, hogy meg, le, meg lehessen szüntetni az aknák veszélyét, és büszkék vagyunk arra, hogy az Európai Unió ma már a legnagyobb támogatója az aknamentesítésnek világszerte. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovinában csak a biztonságot, a, a, az ITF-t, a szlovén kormány hozta létre 1998-ban, még mielőtt az ottavai egyezményt létrehozták volna. Az idők során az ITF Boszniáról más országokra helyezte át a tevékenységét, olyan, olyan területekre, ahol aknák találhatóak, de a tevékenységek túlnyúlnak ezen a régión. Visszatérve az etikus külpolitikához, illetve az elveinkhez, szeretném elmondani azt ebben a keretben, hogy az álláspontunk az az, hogy figyelme veszük az emberi jogokat, főként az állásorolásokat, illetve azokat a határozatokat, amelyeket Eh, akkor hoztuk meg, amikor a biztonsági tanács tagjai voltunk, és eh, ezek főként eh, azokhoz a kérdésekhez kötődnek, amelyek a közel-keletet illeték, a gázai incidens, a Goldton jelentést, illetve a fatiliai incidenst illeti, illetve minden más kérdést, amely a palesztin kérdéskörhöz tartozik. sokkal erősebb EU hangot szeretnénk a palesztin kérdésben, főként ebben az évben, amikor azt láthatjuk, hogy utolsó szakaszában érkezik ez a palesztin kérdéskör. Szeretnénk folytatni a külpolitikánkban az emberi jogok elősegítését, főként eh, a sérülékeny emberi csoportok támogatását, nők, gyermekek eh, támogatását a konfliktusok eh, során. Később el fogom mondani részletesen majd azt, hogy mit tett az ITF a gázai incidens kapcsán, de meg kell említenem még azokat a tevékenységeket is, amelyeket a Darfúri helyzettel kapcsolatban folytattunk néhány évvel ezelőtt a korábbi elnök Rosek úr nagyon aktív volt, és többször kifejeztük aggodalmunkat a Darfúri helyzet miatt, illetve az emberek szenvedése miatt ezen a területen. A második eh, dolog, amit említettem az elején a beszédemnek, az az, hogy regionális és globális megközelítést alkalmazunk a szlovén külpolitikában. Természetesen a Nyugat-Balkán az első olyan terület, eh, ahol Szlovénia továbbra is eh, eh, támogatóként lép fel, és támogatjuk az euróatlanti integrációt az régió minden országa számára, és ebben a törekvésünkben politikailag, gazdaságilag, illetve katonailag is hozzájárulunk ehhez, meg kell említenem azt, hogy aláírtuk, illetve ratifikáltuk a Szlovénia és Bosznia között novemberben a határkérdésekről szóló egyezményt, és ezt most már végre kell majd hajtani, amint eh, Horvátország csatlakozik, és ez nagyon fontos volt a regionális kooperáció szempontjából Horvátország és eh, Szlovénia között. Horvátország elindított egy regionális kezdeményezést, amelynek célja az, hogy tömörítse a térség országait és erősítse az együttműködést közöttük. Ezen kívül aktívak voltunk, és továbbra is aktívak leszünk a különböző politikai fórumokon. Részt veszünk rendőri missziókban, katonai missziókban, a KFOR-ban, és természetesen az EU más misszióiban is. Együtt az Európai Parlamenttel szerintem mindannyian örömmel fogadtuk azt, hogy egy stabilizációs folyamat indult el, lefele is zárult az elmúlt években a Nyugat-Balkánon, Szlovénia mindenképpen élen járt ebben a stabilizációs folyamatban, és láthattuk azt, hogy az emberek most már képesek voltak arra, hogy szabadon mozoghassanak Európában, ugyanúgy, mint 20, 20 évvel ezelőtt. A vízum liberalizáció, a vízum mentesítés sokat jelentett a nyugat-balkániak számára, főként a fiatalok számára, akik a régió jövőjét képzik. Továbbra is támogatjuk ezeket az országokat, a sikerül előre mozdulniuk a reformokkal, és azt kell mondjam, hogy az európai perspektíva igazából hajtó ereje a reformoknak ezeken a területeken. Ugyanígy ez volt a hajtó számunkra is, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz néhány évvel ezelőtt. Hiszünk abban, hogy az Európai Uniónak továbbra is hiteles európai perspektívát kell nyújtania ezen országok számára, de természetesen ezen országnak is el kell végezniük a saját feladataikat. Úgy vélem, hogy EU szinten, főként ebben az évben egy napirendre lenne szükségünk, hogy mit szeretnénk elérni ezen a régió számára ebben az évben. Számos országban, különböző szakaszokban, akik különböző szakaszok, szakaszaiban tartanak az Európai Unióhoz való csatlakozásnak. Remélhetőleg Horvátország esetében ebben az évben lezárul a tárgyalás, és el lehet érni a szerződést. Vannak olyan országok, amelyek nagyon különböző szinten állnak, és azt láthatjuk, hogy két csoport körvonalazódik. Van egy olyan országcsoport, amelyek már haladnak előre, Macedónia, amely a tárgyalások megkezdésére vár. Montenegró, amely tagjelölt ország, és remélhetőleg, illetve várják az év, erz évre várják a tárgyalások megkezdését. Szerbia pedig a kérdőívet fogja átnyújtani, és úgy vélem, hogy nagyon gyorsan előre mozdulhatunk majd ezen az úton. Remélem, és reméljük mindannyian, hogy megindulhatnak az év végén és a tárgyalások. És van még egy második csoport, ahol Albánia található. Ők benyújtották a kérelmüket, és arra várnak, hogy tagjelölt országgá váljanak. Bosznia-Hercegovina, amely még nem nyújtotta be a, a, jelen, a kérelmét, és Koszovó, amelyel pedig kell még fejleszteni a kapcsolatokat, egyfajta programra van szükségük. Ezekkel az országokkal remélhetőleg sikerül ugyancsak előrelépést elérnünk. Különösképpen figyelni kell majd Bosznia-Hercegovinára. Szlovénia Bosznia-Hercegovinára koncentrál, van egy speciális megbízottunk is bosznia hercegovinára kapcsolatban, annak érdekében jobban meg lehessen őket érteni, és gyorsabban csatlakozni tudjanak, gyorsabban közelenni tudjanak, hiszen ez az ország szenvedte meg legjobban a háborút, és nem szabad, hogy lemaradjon. amikor a Nyugat-Balkáról beszélek, akkor el kell mondjam azt, hogy a régióban mit tesz a, az alap. Az ITF úgy indult, mint egy Bosznia-Hercegovina számára létrehozott alap, de aztán a tevékenysége túlnyúlt a régión, és sikeresen elvégezte Macedóniában, Koszovón, Koszovóban, Albánió, Albániában, Szerbiában és Montenegróban az aknamentesítést. A két ország, ahol még mindig vannak problémák az aknákkal, az Bosznia, Hercegovina és Horvátország. És az ITF rendelkezésére álló összegek nagy része pontosan ezen a leginkább aknáktól szennyezett országokba ment. 2010-ben 150 milliót használtunk fel Boszniában az aknamentesítésre, és 15 milliót Horvátországban. Az ITF egy regionális együttműködést hozott létre Dél-Kelet-Európában, a a kapcsolatban. Ezt az ITF hozta létre, és ez nagyon sikeres volt a bizalomépítésben az országok között, nem sokkal a konfliktus után. Igazából ez volt az első kapcsolat, amit az országok egymással kialakítottak. Ez volt az első ügy, amelyben együttműködtek a háború után, tehát a taposoknál kérdésében. Ez a megközelítés vezetett ahhoz, hogy lesz, lett egy dél-európai, dél-kelet-európai aknákkal foglalkozó tanács, és ez valóban jó eredményeket ért Tehát jók voltak az eredményeink Dél-Kelet-Európában, és az arra ösztönzött bennünket, hogy az ITF a régión kívül is tevékeny legyen. Most már az, a, az alap részt vesz a közel-keleten, a kaukázus területén, illetve Közép-Ázsiában is különböző programokban. 2009-ben initiated a project called az EBS-szel együtt részt vettünk egy közös programban, amelynek az volt a célja, hogy a közép-ázsiai, afganisztáni szerepelőkkel együttműködjünk, hasonlóképpen, mint ahogy ezt a nyugatban is tettük és ez lenne a közép-ázsiai aknákkal foglalkozó koordinációs tanács, tehát az EBS e e és az IKF közötti együttműködésről van tehát itt szó. Hadd folytassam a harmadik részével, vagy egy harmadik elvvel, amely a szlovén külpolitik alapját jelenti. Ez pedig az az alapelv, hogy a szlovén külpolitika releváns és ambiciózus kíván lenni. A fő felelősségünk az emberek irányában van, és megpróbáljuk az emberek életét jobbá tenni, és megpróbáljuk őket nekik eh, a jólétet, a biztonságot megteremteni, és az ITF pontosan ezt eh, teszi. Egy olyan projektként jött ez létre, amely megváltoztatja az emberek életét a Nyugat-Balkánon, ahogy azt már korábban is elmondtam, és eh, bizonyos aratokkal is szolgálhatok, hogy milyen mértékben sikerült aknamentesíteni nem csak ebben a régióban, hanem a régión kívül is. Az ITF a gázai projektet is koordinálja. Ez egy olyan um, projekt, amely főként a aknák gyermek áldozataival foglalkozik. Ez idáig az ITF 61 gyermeket támogatott Gázából, ebből 9 palesztin, illetve 9 um, pszichoterapeuta is részt vett Lublanából. Amit teszünk, az az, és ebben egyedülállóak vagyunk, hogy Gázából a gyermekeket együttműködve a helyi partnerekkel, a palesztin partnerekkel, azokat a gyerekeket hozzuk Szlovéniába, akiket a lehető legjobban érintett az akna, és ott Szlovéniában rehabilitáljuk őket. Mm. Az elkövetkező évben 120 gyermeket szeretnénk így Szlovéniába hozni, később pedig visszatérhetnek Gázába. Amit szeretnénk, az az, hogy az ITF a palesztin hatóságokkal együtt palesztin területen is működni tudjon, hogy nyomon lehessen követni a rehabilitációt, és a későbbi szakaszokban akár a palesztin partnerek is átvehetnék a rehabilitációt, és nem kellene Szlovéniába utazniuk. Ezen kívül iskolépítési projektekben is részt veszünk, az UNRWA-val együtt, akik részt vesznek, akik Palesztinában szerepet vállalnak tehát egy teljes pszichoszociális rehabilitációt kínálunk ezen gyermekek számára. Ez egy olyan projekt, amely kicsin azonban nagyon nagy változásokat tud elérni a gyermekek számára. Amikor az ambiciózus és releváns külpolitikáról beszélünk, amely valóban változást az, az emberek életében, akkor annak során meg kell említeni azt, hogy szeretnénk a biztonsági tanácsban egy nem állandó helyet 2012-13 időszakra, és ez valóban Szlovénia egyik nagy vágya, hogy tapasztalatát és projektjeit, tudását felhasználja arra, hogy válaszokat találjon közös problémákra, kihívásokra, amelyekkel a biztonsági tanácsnak szembe kell néznie. Végezetül pedig hadd mondjak néhány adatot a nemzetközi ö, alapról, hogy tényleg tudják, hogy mit is teszünk. A létrehozása óta több mint 130 donor volt, aki hozzájárult az ITF-hez, 28 ebből kormány volt, az EU is hozzájárult ehhez, illetve a UNDP is. Az alap egyfajta közvetítő alapként szolgál, az ITF egy nagyon sikeres transatlanti projekt, mert az USA adományaival, illetve az EU támogatásával is dolgozik, és 250 millió eurót gyűjtöttünk eddig össze ebbe az alapba. Ezeket mind aktamentesítési tevékenységekre használtuk fel. 1980, 1998-ban indultunk el, mint egy kis alap, nagyon kis alap volt, ez alacsony administratív költségekkel, és a donorokkal, donorok segítségével a Nyugat-Balkánon magára vált ez az alap minden aknamentesítési folyamatot. 107 and 2 million uh, négyzetméternyi területet sikerült aknamentesíteni. Több mint ezer szemét kezeltek az áldozatok kapcsán. These mine affected communities uh, participate in mine awareness and education. Most 40 ezer fiatal és felnőtt vett részt ebben a programban. Az ITF most már egy új stratégiát kezdett el kidolgozni 2013-tól kezdve, és a tevékenységünket szeretnénk eh, kiterjeszteni a biztonsági veszélyek teljes spektrumára, és eh, a hagyományosabb eh, fegyverekre is kiterjesztük ezt, illetve ezeknek a megsemmisítésére részt veszünk a leszerelésben, illetve az integrációs folyamatokban. Ezek olyan területek, amelyek kötődnek a tevékenységeinkhez. Tehát a taposóaknak a régi idők emlékei és a modern külpolitikának arra kell koncentrálnia, hogy az ilyenfajta maradványokat megszüntessük, eltüntessük. Köszönöm szépen az állandó támogatásukat, amit eh, az Európai Unió, illetve az Európai Unió országai nyújtanak az ITF-nek, illetve az ITF alapjának, és ezzel támogatják az aknamentesítési folyamatot a Balkánon és más területeken. És ezáltal lehetővé vált az, hogy az ITF egy igazi sikertörténetté váljon. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Euh, avant d'engager... De, Köszönöm, miniszter úr. Még a vita előtt négyen kértek szót. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy 2011 különleges jelentőségű lesz Szlovénia szempontjából, hiszen júniusban fogják ünnepelni függetlenségük 40. évfordulóját. Két szlovén képviselő is itt van most nálunk, akik nagyon aktívak. Ivo Weigel, aki nagyon aktív szerepet vállal a szakbizottságban, és Iko Kejcin, aki a Szerbiával kapcsolatos jelentéstevünk. Ön beszélt az EU fellépéséről a nyugat-balkáni országok ö, mentességével kapcsolatban, és hát ö, Ivo Fájer nagyon sokat dolgozott ezen itt a parlamentben, és Alois Petella is, aki ma nincsen itt, de aki szinten nagyon sokat dolgozott, különösen Közép-Ázsiában. Tehát, mint Ön is láthatja, a szlovén delegáció nagyon aktív, és az ország mérete nem függ össze az itt végzett munka minőségével. Van Ordennek adom meg a szót, aki az AFET jelentéstevője a Mine Action területén. Uh, thank you very much, Chairman, and uh, Mayor Welcome. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a szlovén külügyminisztert. Nagyon köszönjük az előadását. Én az akna mentesítésre szeretnék most koncentrálni. Ahogy az elnök úr is mondta, én vagyok az előadója egy előre meneteli jelentésnek az EU akna ügyi fellépésével kapcsolatban az elmúlt évek során. Ezt a jelentést most készítjük. A korábbi iránymutatásokban, amikor a bizottságnál voltam, el kell, hogy mondjam, hogy az európai aknamentesítés területén nagyon is hasznos munkát végez az Európai Unió, és ön is joggal mondta, hogy az EU a legnagyobb donor ezen a területen, és volt a legjelentősebb donor az elmúlt évek során. És az ITF rendkívül hasznos, hiszen ez egy olyan konkrét probléma, amelyel foglalkozni kell a Nyugat-Balkánon, különösen figyelembe véve, hogy az Egyesült Államokból milyen támogatások érkeznek, és nagyon örülök annak, hogyha sikerült az EU-nak ezt a szerepet felvállalnia, és gratulálhatunk az önök több éve végzett munkájához. Mint minden nemzetközi szervezet, a civil szervezetet, hogyha egyszer létrehozzuk, akkor az soha nem fog megszűnni, hanem utána esetleg átalakulnak más szervezetekké, úgyhogy ezért szeretném, hogyha tényleg továbbra is az aknamentesítés, az akna ügyi fellépés maradna a fókusz. Dél-Kelet-Európában, és különösen pedig Bosznia-Hercegovinában ez nagyon komoly probléma. Mit gondol ön arról, hogy mekkora problémát jelent továbbra is az aknák problémája és az akna áldozatainak a problémája a világ ezen részén. Mert amikor az ottavai egyezményt 1997-ben aláírták, akkoriban úgy tűnt, hogy nem vették észre, hogy ez egy végtelen folyamat lesz. Nagyon is véglegesen képzeltük el a dolgokat, úgy gondoltuk, hogy tíz év az, amire szükség lesz ahhoz, hogy a legfontosabb prioritásokat meg lehessen oldani az akna fertőzéssel kapcsolatban, és az akna áldozatok segítségével kapcsolatban. Hogyha megnézzük Dél-Kelet-Európát, és azt látjuk, hogy ennyire komoly európai fellépés volt ott évek óta, és ilyen sok minden változott, a kérdésem az, hogy ön szerint mennyire sikerült, mennyire, milyen mértékben sikerült ezt a problémát megoldani. Mindig is aggódtam, hogy nem használtuk ki eléggé a fegyveres erőket azon országokból, akik a konfliktusokban részt vettek. És megint csak konkrétan Bosznia-Hercegovinára gondolok. Úgy tűnik, hogy nem igazán akarnak katonai erőket bevonni ebbe a fellépésbe. És hiszen, hogyha ők azok, akik ezeket az aknákat oda rakták, akkor őket is be kell vonni ebbe a folyamatba, és úgy látom, hogy ezzel kapcsolatban azért eléggé komoly fenntartások vannak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ez egy elveszített lehetőség. És a kérdésem az lenne, hogy az ITF milyen európai finanszírozást kap jelenleg, a többi fellépésük is nagyon érdekel engem, és hogy mennyire sikerült kibővíteni az önök fellépési körét, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezen területekre koncentráljanak, és hogy azt mondhassák egyszer, hogy valóban sikerült megoldani a problémát, és lehúzhatjuk a rolót, és talán, hogyha más problémák lesznek, akkor azzal tudunk majd utána foglalkozni. De rendkívül jó munkát végeznek, gratulálok, és köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Köszönöm szépen, négyen kértek szót, és 11 óra 15-ig tárgyalhatunk-e témáról, bár itt egy kicsit késik az, az óra, a fali óra. Van Arden úr kérdésével összefüggésben én magam is azt szeretném megkérdezni, hogy valóban a konfliktus intenzitása, mérete Bosznia-Hercegovinában magyarázza azt a tényt, hogy még a az aknamentesítés nem fejeződött be. De itt kifejezetten mennyiségi problémáról van szó, hiszen óriási mennyiségű akna, aknákat telepítettek oda, vagy a politikai nehézségek Boszniában részben magyarázzák azt, hogy miért van a művelet még aknamentesítési művelet késésben. Weigel úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, miniszter úr, hogy helyesen mondta azt, hogy nagyon sikeres volt az ITF, és valóban ez az egyik legnagyobb sikere a szlovén diplomáciának. Ön ezt egy szélesebb kontextusba helyezte, mert az aknákkal, illetve a korábbi háborúk maradványaival kell szembenéznünk, illetve szembe kell néznünk a korábbi védelmi politika maradványaival is, most pedig azt látjuk, hogy különböző fajta aknák vannak. az emberek alakulnak át aknákká, úgymond azt láthatjuk, hogy a terrorista cselekedetekben az emberek válnak aknákká, és ez sokkal veszélyesebb, és sokkal ijesztőbb ez, mint a klasszikus akna, vagy a klasszikus akna probléma. Szeretném megtudni, mi a véleménye arról, amit én gondolok, vagyis, hogy vannak meg nem oldott problémák, főként olyan helyeken, ahol tudjuk, hogy nagyon komoly válsággal kell szembenézni. Ott ezeken a helyeken egyre inkább nő a veszélye annak, hogy újfajta aknák, újfajta rejtett energiák jelennek meg, és amelyek nagy veszélyt jelenthenek a világ békéjére, és ez valóban egy nagy erkölcsi problémával alakulhat. Szeretném megtudni, mi a véleménye erről, fiatal politikusként és külügyminiszterként, akinek akivel még holnap is tudunk erről beszélni. Köszönöm, Jányes úr. Perdón, eh, presidente. Bueno, eh, muy brevemente. Elnézést kérek, elnök úr, nagyon rövid leszek mert az előttem szóló kollégák már feltettek olyan kérdéseket, amelyekre én is utalni szerettem volna. Először is gratulálni szeretnék miniszter úrnak, és köszönöm, hogy ellátogatott ma hozzánk. Azért szeretnék gratulálni, hogy igen, kielégítő fellépésről számolt be. Minden politikában, és így a demokratikus politikában a közvélemény, az ember, a populusz, mint olyan hangja számít kevésbé ismerjük azt az aspektust, hogy az ITF politika egyáltalán mennyire ismert a közvéleményben. Spanyolország nem igazán hallott Spanyolországban, nem igazán hallottunk erről a politikáról, és az, a magáról, a gyalogsági aknákról mm, az egyetemi körökben ugyan hallottunk, de a pozitív eredményekről az emberek igazán nem hallottak, és amikor beszámoltam erről, akkor eléggé szkeptikusan álltak hozzá az emberek, egyes NGO-k képviselői pedig azt állították, hogy bizonyos országok tévedésben vannak, mert egyrészt pénzügyi támogatásban részesítik az aknamentesítést, másrészt pedig ugyanezen országok gyártanak még gyalogsági aknákat. Kérdésem a következő. A közvélemény ö, tudatosságának fokozása érdekében tesz-e valamit az alap? Jogosan, igen, gyorsan, de ö, látványosan felvázolta, hogy a nyugat-balkáni országok EU-s viszonylatai hogyan alakulnak, és úgy tűnik, hogy számos ország közelít az EU-hoz, és esetleg csatlakozási szándékát jelenti be. Negatív aspektusokról is hallunk az Európai Unióban, de a pozitív fejleményekről nem hallunk gyakran, már pedig az EU csatlakozásra egész sor ország vár és szeretne csatlakozni az EU-hoz Nyugat-Balkánban. Mi pedig itt az EU-ban szeretnénk, hogy valóban a csatlakozás megtörténjen. Köszönöm szépen Lunacek asszony, aki a koszovói külügyi előadónk. Köszönöm. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm, miniszter úr, hogy beszámolt arról, hogy az ITF eddig mit tett, és nagyra értékelem, hogy Szlovénia mit ért el az elmúlt több mint egy évtizedben, nem csak Boszniában, hanem a Balkán térségében, és most, ahogy azt elmondta, a világ más részein is. Nagyon fontos fellépésnek tartom ezt. Ön is elmondta, hogy a taposó aknák adótól való mentesítés nagyon fontos mind az országok stabilizációja szempontjából, mind pedig abból a szempontból, hogy ezt a fájdalmat és nagyon sok polgárnak, civilnek a szenvedését sikerül így csökkenteni, és ezen országokon így segíteni és ön is megpróbált kapcsolatot felállítani ezen projektek és a fejlesztési projektek között. Fontosnak tartom én is, hogy nem csak az aknamentesítés történjen meg, hanem megnézzük azt is, hogy hogy történnek a dolgok. Tehát nagy értékelem ezt az önök fellépésében. Lenne egy kérdésem a kazettás bombákkal kapcsolatban. Ön erről külön nem beszélt. Én korábban osztrák parlamenti képviselő volt, és azok közé tartoztam, akik támogattam, és bátorítottam a kormányt, hogy a Dublini Egyezményt ratifikálja. Önök is foglalkoznak a kazetásbombákkal? Tehát ezt szeretném tudni, gondolom, hogy igen, de szeretnék erre biztos választ kapni, és hogyha nem, akkor miért nem? És Ányész úrhoz kapcsolódván az ITF vagy szlovén miniszterként hogyan tudják meggyőzni a többi országot arról, hogy a hadseregekben még meglévő aknak készleteket hogyan lehet felszámolni, és ezen keresztül hogyan lehet megegyezésre jutni azzal kapcsolatban, hogy ne gyártsanak több aknát. Tudom, hogy ezt a szerződést még sokan nem írták alá, és nem is tudják aláírni, de a kérdés az, hogy hogyan lehet ezek, őket rábírni arra, hogy mégis megtegyék ezt. És egy további kérdésem. Itt az EU-ban 2006-ig volt egy külön költségvetési sorunk a taposóaknákra, ez 2006-ig volt így. Most az aknák felszámolása a stabilitási instrumentumon keresztül elérhető, és az új pénzügyi a pénzügyi tervben más eszközöket terveznek, tehát a kérdés az az, hogy a stabilitás instrumentumban, vagy másként, vagy hogyan ön szerint mit ajánl nekünk, hogyan kellene ezt a költségvetési kérdést kezelni. Tehát én szerintem jobb lenne, hogyha ezt egy helyen lehetne kezelni, de ez az én személyes véleményem. És még valami a politikai kérdésekről. Ön jogosan azt mondta, hogy hogy tavaly sikerült lezárni egy folyamatot, hát koszovói előadóként el kell, hogy mondjam, hogy a vízamentesítés az Koszovóra nem vonatkozik. Őket kizárták ebből. Mit tehet ezzel kapcsolatban? Köszönöm, Jákó Kacin úr, aki az AFED-ben a Szerbiával kapcsolatos jelentéstevő. Miniszter úr, ahogy Ulrike is elmondta, valóban szükség van arra, hogy segítséget nyújtsunk ezeknek az országoknak, ahhoz, hogy szembenézenek ezekkel a lőszerekkel, ezekkel a lőszerekkel, amelyek nem csak Európában vannak, nem, nem csak a Balkán vannak, hanem Európában is. Amikor beszéltünk arról, hogy hogyan lehet kiterjeszteni az ITF tevékenységeit ezekre a területekre is. Ez még azelőtt volt, hogy Albániában egy súlyos robbanás történt volna, és amely nagyon súlyos hatással járt az ott lakókra. Számos ilyen uh, towards this objective to proliferate the active. Számos ilyen lőszer lerakat van, és ezekkel foglalkoznunk kell. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy ha már itt vagyunk a Védelmi Albizottságban, itt biztonságról beszélünk, illetve a régió atmoszférájáról a tiránai zavargások után, amelyek egy kicsit most befagytak, azután, hogy két áldozat is volt, de mindig látnunk kell azt, hogy ez megismétlődhet bármikor. Tehát szeretném az ön véleményét megtudni, illetve az ön kormányának véleményét arról, hogy hogyan lehetne bánni ezzel nagyon érzékeny albániai helyzettel. Tudom, hogy van vízumkönnyítés um, Albánia számára, de tudom, hogy másrésztről pedig nem lesz vízumkönnyítés akkor, hogyha hár, nem lett volna ilyen vízumkönnyítés, hogyha három hónappal ezelőtt történt volna valami hasonló Albániában. Ehhez kötődően Szeretném megemlíteni azt a vitát is, amelyet Strasbourgban folytattunk az elmúlt héten. A, volt egy jelentés a szerb kapcsolatban. Ez egy nagyon vitatott dokumentum, nem fogadtuk még ezt el. Megmérgezi ez a téma a régió atmoszféráját. Nagyon súlyos vádak merültek fel, és nagyon nehéz lesz megtalálni a kiutat ebből a veszélyes körből. Ez egyfajta ringlispél, nagyon veszélyes ez, nem csak Albánia vagy Koszovó számára, ez megmérgezi a belgrádi atmoszférát is, és árnyékot várta az eddigi pozitív fejleményekre. Tehát szeretném már tudni, hogy önök mit gondolnak erről a dokumentumról. Köszönöm. Stácni úr, nagyon röviden kérnem, hogy szóljon. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Minister, and congratulations. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, és gratulálok az önök mandátumához. Nagyon fontos ez az egész világban, amit 89-ben elindítottak. Egy technikai kérdésem lenne, szeretném ezt tisztázni, hiszen nem azt értem, hogy az Egyesült Államokban finanszírozzák, és Európában is ezt az amerikai matching fund elképzelés, tehát a donorok a világban elég sokan vannak, és a van egy forrás, ami megfelel a másiknak, tehát akkor hogy van ez az Egyesült Államok finanszírozása, éri el azt a szintet, amit a többiek, így egyenlítődik ki, vagy fordítva? Ki kihez viszonyul? A másik kérdés, hogy az ITF az eszközök vásárlásában is érintett, vagy inkább csak koordinációval, rehabilitációval és ilyen jellegű felépésekkel foglalkozik. Szlovákiában egy világszerte ismert aknamentesítő eszközt gyártanak, Bozsena és más márkákról beszélek. Egészen más ez, mint amit még a szovjet rendszerben használtak. Nagyon komoly katonai eszközök voltak akkor, most ilyen jellegű eszközöket gyártunk. Köszönöm. Miniszter úr, 10 percben kérnénk a válaszadást. Hvala lepa za uh, lepe besede o delovanju Mednarodna sklada za. Köszönöm szépen a dicsérő szavaikat az alapmunkáját illetően. El kell mondjam, hogy Szlovéniában büszkék vagyunk ezekre a vívmányainkra, és erre az alapra, és ezzel megmutathattuk azt, hogy bár fizikailag kicsik vagyunk, mégis sokat tehetünk és hozzájárulhatunk konkrét projektekkel a nemzetközi közösség munkájához. Angolul folytatja a miniszter úr, röviden kitérnék a kérdésekre. Koszovóval kezdeném, elnézésüket kérem, rossz szót használtam. Nem zárult le még a Nyugat-Balkánon a vízumentességi folyamat, még Koszovó mindig itt van, remélhetőleg az Európai Unió a lehető leghamarabb megkezdi a vízum párbeszédet Koszovóval. Úgy vélem, hogy egy jelzésre van szüksége az Európai Unió részéről, hogy Koszovót is a nyugat-balkán részeként tekintik, és Koszovónak is van jövője az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy egy vízum párbeszédet kell elindítani, mielőtt még más dolgokra kitérnénk. Ez nagyon fontos lenne, nagyon fontos lenne az, hogy ez a lehető leghamarabb megvalósuljon. Arra is gondolni kell, hogy Szerbia és Koszovó között is meginduljon egy párbeszéd a lehető leghamarabb. Boszniával kapcsolatban. A boszniai aknák problémája valóban ez valós probléma. Bosznia és Horvátország számos szakasza van annak, hogy az országokat hogyan értelmezik. A harmadik szakasz az utolsó. Ez lehet a cél, de nem szükségszerű. A célkötés és ez amelyet elérünk ebben a régióban. Úgy gondolom, hogyha már biztonságosaknak szempontjából egy ország, tehát még vannak aknák, de ez már, ezek már nem fenyegetik az embereket, vagy a gazdasági tevékenységeket, akkor ez már jó. A legtöbb ország már biztosan tekintető az aknák szempontjából, de Boszniában még mindig van vesz, akna veszély, és továbbra is foglalkozni kell az aktamentesítéssel Boszniában. A Nyugat-Balkára koncentrálunk, nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy elfelejtjük a Nyugat-Balkánt, míg más régiókkal foglalkozzunk. Az ITF nagyon jól működött több mint tíz évig, és a jövő felé tekint, és amikor azt látjuk, hogy az aknamentesítés a Nyugat-Balkánban már nem annyira szükségszerű, akkor a nyugat-balkáni aknamentesítésre szánt pénzösszeg is csökkenni fog. Megvizsgáljuk azt is, hogy hol lehet felhasználni még ezt a működő alapot aknamentesítésre, lehet, vagy akár más tevékenységre is, amely kötődik az aknamentesítéshez. És úgy vélem, hogy itt megnézhetjük a kisebb fegyvereket is következő lépésként, de úgy vélem, hogy először a nyugat-balkáni dolgokat kell lezárni. A legtöbb pénzösszeget még mindig ezen a területen költjük el. Az ITF-nek voltak gondjai azzal, hogy EU támogatást kapjon, azért, mert nem nemzetközi szervezet ezt az alapot a szlovén kormány hozta létre, illetve a boszniai és a horvát kormány is közreműködtek ezért nem minden EU forrás elérhető számunkra. Megpróbáljuk ezt az alapot egy nemzetközi szervezeté formálni, és akkor sokkal egyszerűbb lenne az EU eszközök igénylése. A támogatás úgy működik, hogy először is az USA finanszírozása elérhető. A kongresszus minden évben egy bizonyos összegű pénzt elkülönít az ITF számára, az aknamentesítése, és ezt a pénzt egyesítjük az európai pénzekkel, ez a pénz garantált, a, egy költségvetési sorban, az USA költségvetésében, és ez sokkal egyszerűbbé teszi azt, hogy ehhez európai támogatást kapjunk. A boszniai hercegovinai helyzettel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy nem gondoljuk, hogy ez befolyásolná az aknamentesítési folyamatot, hiszen ez megy magának, de a teljes helyzet az valóban aggasztó, már csak azért is, hogy négy évet vesztegetett el a korábbi kormány, és azt is elmondhatjuk, hogy a jelenlegi státusz nem fenntartható, valaminek változnia kell Boszniában, meg kell változtatni a megközelítésünket Boszniát illetően. Úgy vélem, hogy az Európai Unión belül el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan akarunk Boszniának segíteni, és meg kell találni a módját annak, hogy a három nemzet együtt tudjon élni, de valaminek változnia kell, valamit másképp kell csinálni. Ahogy mondtam korábban, és nem lehet megengedni azt, hogy egy olyan ország, amely annyit szenvedett a háború alatt, a háborúk alatt, az lemaradjon akkor, amikor a teljes régió már előre mozdul. Úgy vélem, hogy ez számunkra is, az ő számukra is fontos, de mindenképpen konszenzust kell találni. a meg nem oldott problémákkal kapcsolatban igaza van abban, hogy változnak az idők, megváltoztak az idők, és lehet, hogy néhány probléma, amely befagyott a múltban, arról úgy gondoljuk, hogy nem hatnak ránk. Azonban más a helyzet, a problémák minden probléma kihat ránk, és most, amikor rólunk beszél, akkor az Európai Unióra gondolok. Hogyha történik valami Albániában, mint ahogy az, mint ahogy Albánia közelít az Európai Unióhoz, ez problémát jelenthet. Hogyan lehet bevonni Albániát? A hétvégén számos miniszterrel megvitattuk azt, mit tehetünk Albániában nem lehet az, hogy csak tehetetlenül nézzük a hónapok óta kialakuló helyzetet, vagy akár már két éve kialakuló helyzetet, másfél éve kialakuló helyzetet. Úgy gondolom, hogy szerepvállalásra van szükség Albánia részéről és az Európai Unió részéről is. Májusban lesznek választások, és úgy vélem, úgy vélem, hogy sokkal jobban közre kell működni, működnünk, elő kell készítenünk ezt a választást, beszélnünk kell a partnerekkel, segíteni kell nekik. Lehet, hogy jobban kell koncentrálnunk, nagyobb figyelmet kell szentelni rájuk. Lehet, hogy meg kell próbálni beszélni a két vezetővel, az ellenzék vezetőjével, illetve a kormány vezetőjével, és meg kell próbálni kibékíteni az ellentéteket. Tudom, hogy az Európai Parlament az elmúlt évben tette erre kísérletet, lehet, hogy meg kellene ezt ismételten próbálni az Európai Unió részéről, a tanácsnak meg kellene ezt próbálnia. Beszélni kell velük, be kell őket vonni, ösztönözni kell őket, és jobban ki kell őket emelni lesz egy új követ Tiranában. A külügyi szolgálat képviselője követe lesz ott Tiranában, és neki is bizonyítania kell, nagyobb láthatóságot kell adni az Európai Uniónak a területen. De visszatérve a meg nem oldott problémákhoz, ez nem csak Albániát illeti, megnézhetjük a mediterrán térséget, a földközi tenger térséget, azt, hogy hogyan alakul a helyzet ott. Úgy vélem, hogy mindannyiunkat aggaszt az, ami Tunéziában történt, és hogy mi fog ezután majd következni, illetve reméljük, hogy nem fog semmi bekövetkezni a többi országban. Meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet előre hogyan lehetett volna előre látni azt, ami Tunéziában történt, és hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nincsen elég párbeszéd az EU, illetve a földközi tenger térségek között. Ami van, az nem működik. Meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan lehetne a régió országaival erősíteni a párbeszédünket, vagy a Földközi-tengeri Uniómon belül, vagy más formában. Meg kell vizsgálni, mi történik ott, és meg kell nézni azt, hogy az Európai Unió hogyan segíthet, hogyan tudja megelőzni a válságot, amely végül a mi problémánká is válhat az illegális bevándorlás által, vagy a humanitárius segítségnyújtás által, vagy azáltal, hogy részt kell vennünk bizonyos támogatásokban. A kérdését én ösztönzésnek veszem, hogy megnézzük a problémákat, és megtaláljuk a megoldásokat ezekre, kezdve a ciprusi problémától egészen a hegyi karabaki problémáig. Persze, ezt könnyen mondani, mint véghez vinni. A kazettás bombákkal kapcsolatban, illetve a lőszerlerakatokkal kapcsolatban. Jelenleg az ITF a taposoknak koncentrál, de ahogy mondtam, rátérünk a kisebb lőszerekre is. Nem ugyanazakról van szó, hanem különböző megközelítést igényel ez. Másképp kell eljárni, hogyha meg akarjuk semmisíteni a közeptársadalmákat vagy a kisebb lőszereket. Szerbiában is vannak projektjeink. Részt veszünk abban, hogy a fel nem robbant bombákat megszüntessük Szerbiában, ezek korábbi NATO bombák, ezek kisebb projektek, ezzel próbálunk szakértelmet szert tenni, erre szeretnék majd koncentrálni a jövőben, ezt szeretnénk kifejleszteni. Azt is kérdezték, hogy Szlovénia mit tud tenni annak érdekében, hogy, hogy megszüntessük a tartalékokat. ezt megtettük a bizonyos lőszerek esetében, tudatossági szinten tudatosan adtuk be a jelentkezésünket az a tavalyi konferenciára, és hogyha elnöké lehetnénk ennek, akkor még jobban be tudnánk vonni több partnert is az a tavalyi egyezni, mert természetesen az USA az egyik legnagyobb partner, amely remélhetőleg csatlakozik az ottavai egyezményhez. Erről már bilaterális szinten beszéltünk az USA-val. Vannak pozitív jelek erre, amelyek erre mutatnak a kongresszus részéről. A külügyminiszter maga is támogatná ezt a lépést és remélhetőleg valóban meg is eh, teszik ezt a lépést, és csatlakoznak az ottavai egyezményhez. E, igen, már be is fejezem. Egy vagy két költségvetési sor, nem, szeret, nem, nem ismerem az, a részteket az EU költségvetésével kapcsolatban, de szerintem egy költségvetési sor egyetemű tenni azt, hogy mennyi pénzt szállnak az aknamentesítésre, hogyha több költségvetési sorba helyezik ezt el, akkor ez eléggé rejtve maradt, és lehet, hogy másra kerül felhasználásra de az aknamentesítése szánt összegek csökkennek a nemzetközi közösségben, és gyorsabban csökkennek ezek az összegek, mint maga a probléma. Ahogy ön is mondta, tíz év után az emberek már úgy gondolják, hogy ez a probléma már megoldódott, és másokkal kell foglalkozni, de azért még mindig vannak problémák. Utolsó pontom a Mark uh, Máti jelentéssel kapcsolatban. Nagyon súlyos vádak ezek ebben a jelentésben, és ezek súlyos hatással járhatnak. Reméljük, hogy, amik, hogy amikor a jelentést megalkották, akkor ezt valóban komolyan tették, minden vádat ki kell vizsgálni, és igazolni kell. Tudni kell azt, hogy mi is történt, ha tényleg történt valami. Mi úgy véljük, hogy ezek a súlyos, ezeket a súlyos vádakat ki kell eh, vizsgálni, hogy tudjuk, hogy mi az igaz ebből. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük az előadást, és az előadás széles körű kitekintését is az aknamentesítéssel kapcsolatban és az a kapcsolatban is, hogy az Európai Unió hogyan kívánja kiterjeszteni szakpolitikáit. Köszönjük, hogy erről a témáról beszámolt, és várjuk Önt majd egy másik téma eladásában is. Most várunk rövid ideig arra, hogy de Krem úr megjöjjön. Bien, chers collègues, nous reprenons. Euh, Kedves kollégáim, tovább folytatjuk a munkánkat. Örömmel fogadom de Kremulat, a belga védelmi minisztert, aki az belga elnökség hat hónapos időszakáról számol be, arra emlékeztetnék, hogy ami a KKBP-t és a KBVP-t illeti, a Lisszaboni szerződés értelmében a tanácsüléseket Aston asszony vezeti, ugyanakkor a soros elnökség rendszere tovább folytatódik, és bizonyos eseményekre, jelentős eseményekre a védelmi szakpolitikában 2010 második felében sor került. Első alkalommal a védelmi miniszterek eh, informális miniszteri és formális miniszteri tanácsülésére is sor került szeptemberben az informálisra Gentben, decemberben pedig Brüsszelben a formális miniszteri tanácsülésre sor került. Különösen a kapacitási témák kerültek napirendre, valamint a pooling and sharing összevonás és megosztási ö, jelszó kifejezetten folyamatosan napirenden volt. Ö, a francia-brit védelmi törzs felállítása szintén gondolat volt. Szeretnénk tudni, hogy az Európai uniós fellépés hogyan alakult. A Lisszadobani szerződés védelmi aspektusaira is kérnénk, hogy térjen ki, hiszen átmeneti időszakban volt a belga elnökség soros, hiszen a külügyi szolgálat igazából valójában csak 2010. decemberében kezdte meg működését, és ugyan 2009. decemberében a szerződés aláírása került, de a KKBP elég egyedi ö, helyzetet él meg, hiszen Claude France Arnaud asszonyt az EU védelmi ügynökségének elő, el, élére csak most nevezték ki, és Skok nagykövetet is, akit várunk majd beszámolni. Ide Popovski úr, aki szintén az AFED-be ma délután ellátogat, a miniszterek tanácsa is, a mm, egy átmeneti időszakot él meg a KKBP architektúrájának szervezeti felépítésének kialakításában. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Árnó, tisztelt parlamenti képviselők! kedves meghívottak, nagy örömömre szolgál, hogy meghívást kaphattam, és azonnal ö, ö, igennel válaszoltam neked, Árnó, hogy e, grémium elé eljöhessek, és beszámoljak arról, hogy az elmúlt hat hónapban a belga európai elnöki feladatokról beszámoljak, nem pedig a belügyi problémákról, amelyeket éppen Belgium most megél ami a védelmi és biztonsági kérdéseket illeti, a Lisszaboni szerződés átírta. A történelmet ismerjük, az új eh, helyzetet. Kati eh, Ashton asszony a eh, külügyi szolgálat szintjén mind az általános, mint a külügyi tanácsban, mint pedig a külügyek előreviteletben a Belgian presidency in support of Lady Ashton a jelszavunk. Három ö, feladatot kell a folyamatában a fejlesztéssel megoldanunk, hogy új távlatokat nyithassunk új eszközökkel. Az elmúlt évben számos ö, dossziét kellett ö, ö, megoldani Ashton asszonynak kevés személyi támogatással, de tudjuk, hogy ez az időszak szerencsére most már véget ért, és az Európai Külügyi Szolgálat felállításra került. Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása Ashton asszony prioritásai között igen fontos volt, és a 2010-es év munkaprogramjának egyik legfontosabb aspektusát képezte, rendelkezésére álló külügyi és biztonsági, valamint védelmi politika megvalósításában fontos volt. Belgium az Európai Unió alapító országai közé tartozván igen fontos volt, hogy a védelem az európai menetrend élére kerülhessen, hogy ne fagyasszuk be a politikákat, hiszen az a kockázat, az azzal a kockázattal járna, hogy ez az igen fontos dimenzió mind a KKBP, mind pedig a KBVP jelentős dimenziókkal bírnak az európai polgárok elvárásai, várakozása igen jelentősek. Nem értik meg, hogy az európai ö, ö, védelmi politika ne legyen nemzetközi ö, dimenzióval, ne rendelkezzen. A közös kül- és belpolitikát. Politikai együttműködésből fejlesztették ki a KBVP-t. Már elég korán az európai együttműködést elég sikeresen sikerült beindítani. Ma nem csak stratégiai fogalmunk van, vagy koncepciónk, nem túlságosan lenyűgöző, ezt el kell, hogy mondjam, de létrehoztuk a szükséges intézményeket, instrumentumokat és mechanizmusokat azért, hogy ezt a stratégiai víziót ki lehessen vitelezni, vagy legalábbis ezt a folyamatot elindítsuk. Biztos, hogy a leg kézzelfoghatóbb eredményei azok a küldetések, amit az EU végez. És el kell, hogy mondjam, hogy ez rendkívüli eredmény. Most jöttem vissza a Djibouti-ból, ahol az ottani Afrigade csapatot látogattam meg, ez egy rendkívül sikeres EU művelet. Így tehát az Európai Unió fontos lépést tett előre a stabilitás szempontjából. Egy szükséges lépés ez a mi érdekeink megvédése és az értékeink képviselete szempontjából. Ezen eredmények ellenére, hölgyeim és uraim, további erőfeszítést kell tennie az Európai Uniónak azért, hogy felelős, megbízható partner legyen és világszintű szereplő azért, hogy elismerjék, mint főszereplőként a nemzetközi szintéren. Meggyőződésünk, hogy a belga elnökség, a soros elnökség rendkívül jó lehetőség volt arra, hogy konstruktívan hozzájárulhassunk ehhez a célhoz. Ezért támogattuk az egyik fő belga elnökségi célként, hogy könnyű legyen az átállás a Lisszaboni szerződéshez. Belgium azt gondolja, hogy az új lehetőségek az alapszerződésből, mint például a KKBP magas szint, magasabb szintre hozhatja a jelenlegi együttműködést, és így megfelelő helyet kap az EU nemzetközi szintéren. A Lisszaboni alapszerződés jobb végrehajtást tesz lehetővé átfogóbb szinten. Ez nagyon fontos lehetőség számunkra, és élni kell ezzel azért, hogy a mai és a jövőbeni kihívásokra választathassunk. Ezen koherens megközelítés az EU specifikus jellegzetessége. Minden instrumentumra szükség van ahhoz, hogy komprehenszív, átfogó módon lehessen fellépni a legfontosabb kihívás az, hogy a meglévő elemeket összehozzuk egy vagy több struktúrák mechanizmusba azért, hogy ezt az átfogó megközelítést a helyszínen, a gyakorlatban is kivitelezhessük. Úgy gondolom, védelmi miniszterként, hogy a polgári válságkezelés is szinte mindig, legalábbis a közeljövőben katonai kapacitásra fog szorulni, vagy katonai támogatásra. Ez nem fog ö, változtatni a fellépés polgári jellegén. Sürgős szükség van arra, hogy külön kihangsúlyozzuk azt, hogy ö, operalizációra van szükség, és ö, az erőforrások fejlesztésére. Ezt az átfogó megközelítést tehát minden szinten, minden lehetséges hadszintéren megfelelő idővel, határidővel ki kell vitelezni. Ez ehhez különböző eszközökre van szükség. Ez a polgári katonai megközelítés különleges az EU-ban, és ezt tovább kell fejleszteni. Ez Európa egyedülálló kereskedelmi ajánlata, mondhatjuk így. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy hiteles módon tudjuk kifejleszteni a polgári kapacitásokat, a koncepcióját és a kivitelezését ahhoz, hogy fontos partnerek lehessünk egyebek között a válságkezelésben ehhez arra van szükség, hogy egy kis koordinációs egységet hozzunk létre a stabilizáció és a rekonstrukció területén. Ez fontos kezdeményezés az EU szempontjából, azért, hogy megfelelő választ adhassunk a belátható igényekre. Egy ilyen kapacitás miatt az EU az Egyesült Államok hasznos partnerévé válhat, és vice versa, az Egyesült Államok is fontos és érdekelt partnere lehet az Európai Uniót. Hölgyeim és uraim, ezen új ö, stratégiában van egy kölcsönös segítségnyújtási záradék és szolidaritási záradék, így lehetőséget ad arra, hogy megfelelő választ adjunk a ö, belső és a külső biztonsági kérdések között. És egyre nehezebben válik elképzelhetővé az, hogy külön válasszuk ezeket, például a tengeri biztonság területén. Azt gondolom, hogy a kölcsönös segítségnyújtási szolidaritási záradékkal kapcsolatban el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet ennek konkrét tartalmat adni, amely konkrétan megfelel az Európai Unió feladatainak és ambícióinak. Mindenképpen el kell kerülni azt, hogy a NATO-val párhuzamosságok alakuljanak ki. Majd pedig új perspektívák a katonai együttműködésben az EU keretein belül. Az állandó ö, együttműködési struktúra a PESZ a KBVP-n perül, a Lisszaboni alapszerződés által magasabb szintre került, és új dinamikát indított a tagállamok között az együttműködés területén az EU keretein belül azért, hogy az európai védelmi kapacitáson lehessen javítani, azzal a céllal, hogy a legfontosabb, legnehezebb feladatokat is el tudja látni. A belga elnökség alatt a spanyol elnökség munkáját folytattuk, és sokat foglalkoztunk azzal, hogy átgondoljuk és megértsük ezen mechanizmus hozzáadott értékét. De a koncepció még nem döntésképes. További erőfeszítésekre és elgondolkozásra van szükség ahhoz, hogy közösen ö, megállapítsuk, hogy hogyan lehet politikai konszenzust ö, elérni. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az alapszerződés szövegét majdnem tíz évvel ezelőtt írták, és hogy a környezetünk nagyon gyorsan változik. A PESCO egy instrumentum, nem pedig csak egy név önmagában. Részben mondhatjuk, hogy már ezt sikerült elérni, ha bár a legfontosabb és a legnehezebb részt még nem sikerült elérni. Elő kell lépni, és ki kell fejleszteni ö, katonai kapacitásokat, és meg kell határozni, ö, tudni kell, hogy milyen ö, pénzügyi kapacitásaink vannak. Jelenleg fontos ö, bevonni a, ö, az összevonás és a megosztás ö, párbeszédébe az államokat, olyan területekre, mint például a logisztika és a képzés. Meggyőződésem, hogy holnap, vagy talán kicsit később, sokkal nagyobb ö, együttműködési lehetőségeket fogunk találni. És az is egyértelmű számomra, hogy nem szabad magunkat ö, és a mi elképzeléseinket leszűkíteni az esetleges együttműködési kapacitásokkal, ö, lehetőségekkel kapcsolatban. Nem csak egy ilyen van, nagyon sok. A tartalom a lényeg, nem a forma. Nyitott ö, együttműködési formákra van szükség, azért, hogy minden sikeres együttműködést utána ki lehessen bővíteni más partnerekre, vagy azt meg tudják a többiek is ismételni. Képességfejlesztés a európai kontextusban fókuszpontja volt a belga soros elnökségnek védelmi tekintetben. Két irányvonalunk volt, az egyik ambíciózus volt, és a helyzet is a kapacitásépítésből indult ki a Lisszaboni szerződés fényében. A fejlemények pedig a, azt mutatták, hogy egyre szigorúbb költségvetési feltételek mellett a védelmi politikát áldozatként kezeljük, a, hiszen a közkiadások csökkennek, ilyen kiadások, megszorítások léteznek, de meg kell oldanunk azt a paradox helyzetet, amelyben egyrészt az egész világ, a nemzetközi közösség és az állampolgárok az EU-ban elsőként azt várják az EU-tól, hogy biztonsági szereplőként felelősen és hatékonyan lépjen föl, másrészt viszont szükségünk van ezen meg, várakozásnak való megfelelésben olyan védelmi költségvetésekkel megfelelni, amelyek csökkennek, és a képességek nemzeti szinten is zsugorodnak. Ezért alaposan és bátran kell a katonai képességeinket úgy fejlesztenünk, hogy közösebbé tesszük azokat az EU-ban. Igen, kényes ez a téma, tudják önök is, hiszen a haderő, a hadsereg még mindig, mint nemzeti eh, államok szuverenitásának eh, emblémája jelenik meg az európai haderő felállításának gondolata még nem érett meg sok tagállamban. A védelem Európája ugyanakkor az együttműködést, fokozottabb együttműködés gondolatát jeleníti meg, amelyen keresztül a magához a közös kül- és biztonságpolitikához hozzájárulhat, és szilárd, megbízható partnerét éve ezzel az EU-t a világban és az Európában élő emberek biztonságának jólétének kiteljesítése érdekében. Hozzá kell tehát járulnunk ahhoz a gondolathoz, hogy képességeinket, kapacitási képességeinket úgy növeljük, hogy számszerűen és minőségileg is az egymáshoz fűződő együttműködésünket fokozzuk, és a szükséges beruházásokat, befektetéseket megtesszük koordinált módon annak érdekében, hogy a takarékossági erőfeszítéseink ellenére mellett mm, a berendezéseinkbe ne párhuzamosan fektessünk be. Hölgyeim és Uraim, a nemrégiben a Franciaország és Egyesült Királyság között aláírt együttműködés egyértelmű jele annak, hogy az együttműködés az előrevezető út minden szempontból. Az interoperabilitás megerősítése és a katonai kapacitások kölcsönös felhasználása fontos oka ennek a politikai megállapodásnak, de az biztos szerintem, hogy a specifikus pénzügyi kontextus is bátorította ezt a nagyon is üdvözlendő közelítést. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság ezért mindenki számára ismeretes, de ezen válságból egyértelmű, hogy nekünk lehetőséget kell kovácsolnunk. A pénzügyi és gazdasági válság következményei egyre egyértelműbbek a védelem szempontjából is, és ezen következmények még sok ideig itt lesznek velünk. Hölgyeim és uraim, Szeretnék most néhány részletet mondani a nem hivatalos genti ülésről. Az ülés néhány aspektus elég érdekes volt, hiszen Lady Ashtonnak kellett volna ezt elnökölnie, de mivel az ENSZ közgyűlésén volt, ezért én helyettesítettem őt, így én tudtam a gyakorlatban kivitelezni az egyik szlogenünket, az új Lisszaboni alapszerződés után. A szlogenünk Belgium in support of Lady Ashton, tehát Belgium Lady Ashton támogatására. És az ülés során a nyitó beszélgetésben Lady Ashtonnal ezt egyértelművel lehetett tenni, hogy a politikai előrelépés a KBVP és a KKBP területén nagyon is üdvözlendő, és ezt kéri az Európai Tanács. Megerősítette az Európai Tanács pár nappal korábbi következtetéseit ez az ülés. Az EU védelmi miniszterek Lady Ashton főképviselővel tárgyaltak, a decemberi miniszteri ülés előkészítéséről, és leginkább arra koncentráltak, hogy a nem hivatalos ülésünk fő témájával foglalkozzanak, a javított együttműködési formákról, a pooling and sharingről, a katonai kutatási programokról, és arról, hogy stratégiai szinten kell az EDA, tehát az Európai Védelmi Ügynökség munkáját végezni, és javítani kell a politikai kereten ahhoz, hogy a már meglévő és a jövőben kialakítandó együttműködési formákat közös vízióba tudjuk összefoglalni. És mindenki egyetértett abban, hogy mindkét kérdéssel kapcsolatban általános politikai jövőképre és irányra van szükség, azért, hogy a kapacitás területén az együttműködés meg lehessen erősíteni. Ezt hívjuk most már a genti keretnek. A lehetséges tragikus kimenetelé nek a katonai kapacitások csökkenésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a védelmi miniszterek elmondták, hogy tovább is fel fogják mérni az összevonási és megosztási lehetőségeket. Kiinduló pont egy ilyen nemzetközi együttműködési kerethez, ezt nagyon gyakorlati szinten kell kezelni, és az operatív inputot kell lehetővé, és outputot kell lehetővé tennie. Az együttműködés potenciális területeit is beazonosították, a képzést, logisztikát, karbantartást és szállítást, és a különböző panasnoksági elemeket, az IATC-t tartjuk modellnek ebben. És ezen kívül a szerep és a feladat megosztásról is beszéltünk, és különböző más kapacitás térségekre is ki lehet ezt bővíteni, például a légivédelemre. A elmélyült nemzetközi együttműködésre lehetőség van, annak ellenére, anélkül, hogy a nemzeti hatásköröket vagy nemzeti vállalásokat bármilyen szinten ez befolyásolná. És ezért mindenképpen ígéretesnek tűnik ez a keret, és oda kell rá figyelni. Gyakorlatibb szinten a javaslat be akarja azonosítani az új együttműködési területeket, a nemzeti szándékok és kapacitások alapján, ezt mindenki támogatta. Ezért, ahogy azt német kollégánk javasolta, rendszeresen kell elemezni a kapacitásokat, a katonai kapacitások igényeit három kategória szerint. Az első azok, amelyek nagyon fontosak a célkitűzések szempontjából, amelyet az egyes nem, nemzetek nagyon fontosnak tartanak, és ezért ezt nemzeti szinten kell tartani. Második kategória, ahol már lehetőség van a partnerségekre, például az összevonásra, poolingra, és a harmadik pedig az a terület, amelyet közösen más partnerekkel lehet együtt végezni, és így tehát a szerep és feladat megosztása sharing területére tartoznak. Nagyon fontos lehet, hogy az EU központi szerepet játszon ezen elemzésben és az együttműködések lehetséges területének beazonosításában a tagállamok között. Természetesen az új instrumentumot nem szabad kizáró jelleggel alkalmazni. Az állandó együttműködés biztos, hogy mindenki fejében ott volt, de nem beszéltünk konkrétan róla az ülés során, hiszen ezen koncepciót tovább kell még érlelni nagyobb versenyre van szükség a fejlesztés területén és a katonai kapacitás fejlesztésben, nagyobb együttműködésre, és európai szinten egyenlő esélyeket kell biztosítani, és kevesebb versenytorzítást kell elérni. Az európai védelmi eszközpiacon és az európai technológiai és ipari alappal kapcsolatos javaslat is megszületett. A bizottság védelmi csomagját visszavonta, és az európai holdingok és vegyes vállalatok létrehozására történt egy javaslat, így is az esélyegyenlőséget kívánjuk biztosítani. A miniszterek felmérték, hogy a nemzeti érdekeik a helyi foglalkoztatás szempontjából nehézé teszik a hatékony fellépést, és ezért inkább a magánpiasztól várják az ilyen jellegű fellépést. A NATO-EU partnerségről is beszéltünk, hiszen a kiadások Alakulás elfogadhatatlan. Úgy tűnik, hogy nagyon sok tagállam, amely mind az EU, mind a NATO tagja, ezt problémásnak tartja. Több miniszter elmondta, hogy az együttműködés sokkal fontosabb, mint bármikor korábban. A NATO-val közösen az EU-nak kell megoldást találni arra, hogy a hatékonyságán javítson. A legtöbb miniszter nagyra értékeli a jelenlegi munkatársak közötti kapcsolatfelvételt, és kívánják ezt folytatni, és strukturálisan szeretnék ezt a gyakorlati, bevált gyakorlatot folytatni. Az IMC elnökeként javasoltam, hogy a NATO beli partnerünkkel folytassuk ezt a párbeszédet, és ezt a közeljövőben reméljük, hogy sikerül elérni. A védelmi miniszterek 27-en az EU-ban azért találkoztak most ebben a formációban, hogy a hivatalos védelmi formációban december 9-én Aston elnökasszony elnöklete mellett egyetértetek abban, hogy felgyorsítsák az együttműködést a védelem területén, különösen a képességek, kapacitások fejlesztésének gondolatát. A genti keretet támogatják, hogy fokozott legyen az együttműködés a védelem területén, különösen a költségvetési megszorítások idejében éveiben kollégáim, védelmi miniszterek azért szálltak síkra, hogy a képességeket összevonják és megosszák, pooling and sharing, Franciaország és az Egyesült Királyság pedig ezt már megkezdte azon keresztül, hogy november közepén megállapodtak hozzájárultak ahhoz is, hogy új javaslatokkal álltak elő, ugyanúgy, mint ahogy a Weimári konstelláció tagállamai a főképviselő asszonyjal együtt. További összevonási példák, például a European Airport Transport Committee majd vezeti a jelenleg négy aláírő ország katonai erejét, hiszen a résztvevő felek nemzeti szinten felhagynak az EATC-vel elvégzett munkákat. Benelux államokban az APNL és a közös pilóták képzése is megvalósult. Bilaterális kezdeményezések is napvilágot láttak az elmúlt hónapokban. Ezen kezdeményezésekkel saját dinamikus megoldásokat találunk, új lehetőséget az együttműködésre tagállamok között. A formális decemberi ülés során kihangsúlyoztam, hogy képességi és védelmi kapacitások növekedésével több lehetőségünk lesz az, Euró, az Európai Unió szintjén, hogy aktívan lépjünk fel a világban a béke, a biztonság és a stabilitás kiterjesztésében. Igen, fontos feladat ez a jelenlegi kontextusban. Az együttműködésnek ambiciózusnak és kell lennie, hiszen közös sorsunk van. Minden együttműködés nyitottan kell megszervezni, lehetőséget hagyva arra, hogy a kezdeményezésekbe belépjenek, vagy vagy ihletet merítsenek eh, ezekből, hogy hasonló kezdeményezéseket indítsanak útjára. A bizottság, a, a, a tanács Keti Estant eh, felkérte arra, hogy eh, tovább lépjen a munkában 2011 év közepéig, hogy az összevonás és megosztási kezdeményezés kiteljesedhessen. Várjuk a további javaslatokat. Hölgyeim és Uraim, hadd zárjam le a beszédemet, ahogy mondtam, most már mindenképpen új eh, politikai lendületre van szükség. A védelmi miniszterek azt szeretnék, hogyha az Európai Unió egy kodáló szerepet töltene eh, be. Azt szeretnék, hogyha együttműködhetnének aktívan, és kifejleszthetnének eh, egy megfelelő keretet. Engedjék meg, hogy megerősítsem a eltökéltségemet, illetve a védelmi miniszterek eltökéltségét abban, hogy sikerüljön megérteni a támogatásunkat eh, ahhoz, hogy az európai közös biztonság és politika valóban sikeresé válhasson. Köszönöm szépen a figyelmüket. Monsieur ministre, cher Pierre, Tisztelt miniszter úr, kedves Pierre, köszönöm e nagyívű előadást látszik, hogy igen, aktívan támogatta a belga soros elnökség minden téren Eston eh, főképviselőasszony munkáját. Kollégáim kértek szót, én magam három rövid kérdéssel szeretnék. Szeretném kezdeni. Az első az átfogó megközelítést illeti, és a külügyi stratégiáját az európai Uniónak, tehát most már az integrált megközelítés a fejlesztés szintjén és a biztonsági instrumentokon keresztül lehetővé teszi a Lisszaboni szerződés lelkiségében. Szájellel kapcsolatban a múlt héten a plenáris ülésen Strasbourgban felvetettük a kérdést. Úgy tűnik, hogy az EU e külügyi szolgálata nem látja, hogy mennyire átfogó, sürgős fenyegetés az, amit Szájelben látunk, annak mind a mellett, hogy jelenleg azonnal kell már választ adni a kihívásokra, a fejlesztési missziót mindenképpen prioritást élvez, de a régióban a helyzet igen súlyos. A sürgőség aspektusa valóban a tanács szintjén létezik-e? A második kérdésem a NATO vonatkozik, hiszen a tanács ülésen kívül a Lisszaboni NATO értekezletre is sor került, és sokan közülünk kicsit kiábrándítónak találtuk a NATO együttműködés megvalósult projektjeit, hiszen a stratégiai partnerség szellemében konkrét projekte vártunk Törökország csatlakozása. Tudjuk, hogy jelenleg ellehetetlenítette ezen projektek megvalósítását. Mik a kilátások? A politikai problémát sikerül-e majd megoldanunk, feloldanunk? Hogyan lehetne e, valahol elkerülni, hogy az együttműködés ne ássa alá e, ez a politikai probléma, és hogy a párbeszéd valóban rövid távon is e, elképzelhető legyen. A harmadik kérdésem az elhíresült miniszteri tanács védelmi, kizárólag védelmi formációban való összeülése. Tudjuk, hogy ezzel a formációval kapcsolatban egyes tagállamok fenntartásokkal éltek. Hogyan látod? Tartósá lehet-e tenni ezt az elnök, ezt a tanácsi formációt a védelmi miniszterek formális tanácsára, tanácsülésére gondolok. Az előadásod fényében látjuk azt, hogy van még lehetőség arra, hogy a kapacitásokat növeljük a miniszteri tanács ülés szempontjából is. Hosszan kérdeztem, de e három kérdésre szeretnék választ kapni. Most Paskó úr, a FED, ő maga is volt védelmi miniszterként. Köszönöm szépen. Azt mondanám, hogy az, hogy eljön ide egy hónappal azután, hogy véget ért a belga elnökség, az egy olyan dolog, amin el kellene gondolkodni jövőben. Lehet, hogy fel kellene gyorsítani, szükségszerűvé kellene tenni azt, hogy meghívjuk a védelmi minisztert az elnökség végére, hiszen egy átfogó képet kell kapnunk az elnökség ről. Igaza volt miniszter úr, amikor azt mondta, hogy a KBVP már tíz éves, le is jegyeztem ezt, de köszönhetően bizonyos okoknak pontosan a válság közepére esett a szerződés, és a válság az azt jelenti, hogy kevesebb a pénz, és nagyobb az önzőség, automatikusan ez szokott mindig kialakulni. Azt mondanám, hogy versenyképesnek kell maradni, és ahogy mondta, előnyt kell kovácsolnunk, mert azáltal, hogy összefüggjük azt, nem csak azt, ami van, hanem megpróbáljuk megnézni azt is, hogy mit, mit, mit, mi volt a brit-francia eh, meglakodásban, ezek már benne voltak, amit szeretnénk a jövőben, az arra kényszeríteni bennünket, hogy egy közös eh, álláspontot alakítsunk ki, közös eh, tevékenységeket folytassunk, és egy közös álláspontot alakítsunk ki a válságokkal, illetve a katonai kapcsolatban szerintem. Ez tudná elővinni a dolgokat. Azt is szeretném, eh, szeretném egy két dolgot elmondani. Have to coordinate even the... A genti keretben vannak olyan országok, amelyek csökkentenek a védelmi költségvetésben a krízis miatt. Tudom, hogy figyelemmel kell kísérnünk ezeket a csökkentéseket, mert a vége az lesz, hogy lesznek olyan országok, amelyek az alatt vagyunk, amit, amit szeretnénk tőlük elvárni. Vannak bizonyos eh, érdekeltségi pontok az EU számára, a magnális pontok, de a Románia és Bulgária ők drasztikusan csökkentenek, akkor ez azt jelenteni, hogy ezteket a területeket a többieknek kellene betölteniük. Nem hiszem, hogy ez elfogadható lenne és úgy vélem, hogy ha ezt nem kísérjük figyelemmel, akkor ez megborítja az EU egyensúlyát, és akkor politikai problémák is adhatnak ebből. Vannak, van állandó struktúrális együttműködésünk, de ugyanakkor az nem ellentétes az általános közös európai védelmi piacsal. Az általános dolgok, amelyeket betervezünk minden tagállam számára, ezek nem ellentmondások azzal kapcsolatban, hogy két-három ország dönti el azt, hogy tovább haladnak, megelőzik a többieket, és bizonyos tanulatokat hoznak létre, amelyek nem elfogadhatóak azok számára, akik lemaradtak. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen, Nikolaj asszony. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A tanács következtetéseivel kapcsolatban lenne egy kérdésem, úgy vélem, hogy valóban a képességekkel kapcsolatban vannak még érzékeny és gyenge pontjaink, és ha erre nem válaszolunk meg, akkor igen nehéz lesz közös biztonságpolitikát kidolgoznunk. Én az európai védelmi ügynökségre szeretnék még itt rákérdezni, hiszen most az együttműködési tevékenységekről hallunk a tagállamok között, nevezetesen olyan országok között, amelyek jelentős katonai képességekkel rendelkeznek, de nem működnek együtt az olyan tagállamokkal, amelyek katonai képességei igen minimálisnak mondhatók. Van elképzelés arra vonatkozóan, hogy közös képességi politikát dolgozzunk ki, megértem, hogy mit ír a szerződés, viszont valahol a válságból hogyan lehet előny kovácsolni úgy, hogy ezt az Európai Védelmi Ügynökség szintjén is megfontoljuk. Köszönöm. Geller úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Szeretnék köszönetet mondani önnek az előadásáért. Úgy vélem, hogy a belga elnökség ezen a politikai területen valóban produktív és kreatív volt. Óriási, pragmatikus inputot is kaptunk a különböző tagállamoktól, és ez a pragmatizmus, ezt is említette, bizonyára ez, ezt elősegítette valószínűleg a pénzügyi helyzet is, de sok esetben az a helyzet, hogy a kevés rendelkezésre álló pénz sokkal inkább össz, együttműködésre sarka. Lenne egy kérdésem, mégpedig az de a külügyi szolgálat az edával kapcsolatban, az Európai Védelmi Ügynökséggel kapcsolatban, hogy ezt az együttműködést hogyan lehetne elősegíteni, és azt is megemlítette, hogy milyen országok halandóak az együttműködésre, Franciaország és Nagy-Británia is szerepelt itt, és tudjuk, hogy a brit kormány azon gondolkodik, hogy az elkövetkező évben kiszáll az Európai Védelmi Ügynökségből, és az 2001-ben kicsit megnövekedne a költségvetése a védelmi ügynökségnek. A belga elnökség tette valamit annak érdekében, hogy a briteket más véleményre bírja, vagy mint úgynevezett normális tagállam ebben az évben fogja vezetni a vitát ezzel kapcsolatban Belgium. Sajnálnám azt, hogyha Nagy-Británia kiszállna az Európai Védelmi Ügynökségből. Azt mondta, hogy állandó struktúrált együttműködésre van szükség, ez még nem valósult meg teljesen, vannak még nehézségek, amelyeket le kell küzdeni. Itt meg tudnál pontosan mondani, hogy hol vannak a problémák. Egyrésztről az erős pragmatizmus nagyon fontos, ez valóban pozitív volt, a European Air Transport command is foglalkoztak, számos példát említett, de az állandó struktúrás együttműködésnél tényleg mik a problémák, ezt szeretném megkérdezni. Még lenne egy személyes kérdésem is. Megkap, új vezetője van az Európai Védelmi Ügynökségnek, így az MPD ismételten szabaddá vált. A kérdésem az az lenne, hogy, hogy mi fog itt történni a jövőben. Euh, Köszönöm, Kolteri úr. Ő készíti a jelentést a Lisszaboni alapszerződésről a KBVP területén. Köszönöm, miniszter úr. Én is köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm, hogy ilyen pozitív munkát végzett ön és a belga kormány az elmúlt fél év során, a belga elnökség során a közös biztonsági és védelem politika területén. Köszönjük ezt a nagyon gyakorlatias megközelítést, amely igen komoly, Európa barát világképen alapul. A genti kereteken belül ez a munka rendkívül eredményes volt, rendkívül jó eredményt sikerült felmutatnia az ön személyes fellépése és a belga kormány fellépése biztos, hogy tud arról, hogy kicsit aggályos, hogy a biztonsági és a közös biztonsági és védelem politika kicsit háttérbe kerül, ez egy általános folyamat, létezik egy átmeneti külügyi szerv, amely egy tehát csak ideiglenes struktúra, és azt gondolom, hogy bizonyos struktúrák és instrumentumok most mellőzésre kerülnek, annak ellenére, hogy korábban nagyon fontos szerepük volt. Tehát ezt az aggályt akartam most elmondani. Ezen kívül három kérdést szeretnék önnek feltenni a belgelnökség mérlegével kapcsolatban, és arról, hogy a jövőben mi várható, ami a genti keretet illeti. egészen bizonyos, hogy nagyon pozitív ez a keret, de nem egészen értem, hogy mi a hozzáadott értéke azon hozzájárulásoknak, amely a német-svéd Weimeri anyaghoz képest történt. Az a benyomásom, hogy esetlegesen nagyon bürokratikusan fogjuk értelmezni ezt a tevékenységet. Úgy gondolom, hogy fontos lenne tanulmányokat készíteni, listákat, dokumentumokat, és annak ellenében is elemzéseket azért, hogy a konkrét gyakorlati alkalmazást elemezzük, mert el akarom kerülni azt, hogy fél év múlva egy új lista szülessen, és akkor csak katalógusokat gyártunk, de konkrétan ettől még nem sikerül előrelépni a célkitűzések felé. Másrészt, ami az olyan struktúrák együttműködését illeti, amelyek egyrészt a ö, külügyi szolgálatokkal foglalkoznak, és a ö, és a válság egymásra hatását illeti. Központi kérdés, hogyha konkrétan szeretnénk megerősíteni az európai dimenziót és az európai fellépést a haderő fejlettség és a kapacitások szintjén, az Európai Parlament már régóta azt mondja, hogy be kell tölteni a hézagokat egy stratégiai és operatív parancsnokság, katonai parancsnokság, egy polgári parancsnokság, másrészt pedig a katonai és operatív parancsnokság és tervezés között. A kérdésem az, hogy ön vár-e bármilyen konkrét előrelépést a következő hónapokban ezen a területen? Köszönöm. Döf úr. Um, <coughs> President um, uh, and Minister... Elnök úr, köszönöm, köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon udvarias volt az angol-francia védelmi együttműködési megállapodásról azt mondta, hogy ez gyakorlatias és politikai jellegű volt, ez jó. Inkább abszurd volt. Uh, abszurd lenne, hogy nem ez lett volna. Nem gondolja ezt, hogy ez egyfajta provokáció? Nem gondolja-e azt, hogy ez alássa a Lisszaboni szerződés logikáját, és a többi 25 tagállam védelminisztere milyen választ adott a francia, brit minisztereknek, illetve miniszterek beszámolájára, illetve arra, hogy a brit és angol miniszterek késztények elé állították őket. voltak esélyek arra, hogy az Európai Unión belül lehetnének koncentrált katonai ö, stratégiák. és a török-ciprusi konfliktus miatt számos akadály merül fel. Danzsan elnök úr is említette ezt, például azt, hogy hogyan lehet neki fejleszteni megfelelő együttműködést az EU és a NATO között. De úgy gondolom, hogy most már Szembe kell néznünk az iráni problémával is. És ez a vitát már kivezeti a tudományos körökből, és néha úgy érzem, hogy a védelmi viták gyakran a tagállamok, illetve a tanács ilyenek, és így már a vita átkerül a gyakorlati politika területére. Úgy gondolja-e, hogy megvan-e az esélye annak, hogy lehet egy egységes NATO válasz az iráni kormány azon kísérletére, hogy kifejlesztenek egy atombombát. Köszönöm. Merci, Monsieur Bütikofer. Köszönöm, Bütikofer úr. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, a részletes bevezetőjét. Néhány kérdésem lenne. Az első ahhoz kötődik, amit Káler úr, illetve Duff úr is már kérdeztek. Érdekelne engem az, hogy milyen problémák merülnek fel a permanens strukturális együttműködés során, és melyeket kell még megoldani. Azt mondta, hogy more new thinking, tehát újfajta gondolkodásmódra lenne szükség. Az érdekelne, hogy összefüggésben áll-e ez azzal a konfliktussal, amit Duff úr is említett a permanens strukturális együttműködés elképzelése alapvetően egy inkluzív elgondolás, míg Franciaország és Nagy-Britannia hozzáállása az ők együttműködésükben egy ex- exkluzív jellegű megközelítés. Nem hiszem, hogy ezt ilyen udvariasan, barátságosan össze lehet ezzel egymással kötni, mint hogy azt ön is tette diplomatikusan a jövőben is diplomáciailag fognak ezt hozzáállni, de hogyha amikor a tényekről beszélünk, hogyan lehet elérni azt, hogy az ilyenfajta exkluzív az ilyenfajta exkluzivitás ne akadályozza a nyílt integráció lehetőségét. Az is érdekelne, hogy mi az időbeli horizont, mi az a keret, amelyen belül az Európai Védelmi Ügynökség most elvégzi az elemzéseit a további együttműködés potenciájára vonatkozólag. Ha megegyezhetem, a német-svéd javaslatok is tekintettel a pooling and sharingre, itt is számos problémát lehet látni. A német esetben például a parlamenti fenntartások kérdése, a Bundeswehr bevonása. A pooling and sharing tehát nem lehet annyira egyszerűen megoldható. Kíváncsi lennék arra, hogy foglalkoztak -e ezekkel a problémákkal. második kérdésem, joggal utalt arra, hogy a költségvetési hiány milyen hajtóerővel rendelkezett, és a kérdésem az az, hogy a védelmi miniszterek között is megvan-e az az eltökéltség, hogy kihasználják ezt a hajtóerőt, és így a harmadik felekkel folytatott együttműködésben is nagyobb előrelépést tegyenek. Például a Lisszaboni szerződés kapcsán döntetnek arról, hogy nagyobb dimenzióját fejlesztik ki a polgári fellépésnek. Ez nagyon jól ki van építve az EU-ban. Jó lenne, hogyha az EU a NATO-val erről beszélne, hogy ne legyenek megkettőződött kezdeményezések a NATO részéről. Erről beszéltek-e? Vagy az Atalanta? Hogyha elgondolkodunk azon, hogy milyen nemzetiségűek a hajók, amelyekkel védjük a kalózok ellen a hajó, hajózást, akkor azt gondolhatnánk, hogy Kínának kellene nagyobb hozzájárulást tennie. Úgy gondolom, hogy Kína nem lép fel olyan mértékben, mint ahogy kellene. Ezzel foglalkoztak-e? Oroszországot illetően gondoltak-e azon, hogy hogyan lehetne Oroszországgal együttműködni, hogy a megtakarítási effektus ki lehessen aknázni. Utolsó kérdésem Szudánhoz kötődik. Arról gondolkodtak-e, hogy hogy fellépjenek lehetséges módon ezen a területen akkor, hogyha ennek felnálna a szükségessége. Ez csak egy feltételes kérdés volt. Lőzing. Lőzing, asszony, köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Bütikófer úrhoz csatlakozva a költség aspektusról szeretnék beszélni. A tagállamok mindig is szorítóban vannak a megspórolási kényszer miatt egyrésztről, másrésztről pedig amiatt, hogy kötelezettségük van arra, hogy bizonyos projekteket, bizonyos beszerzési projektekben részt vegyenek. Az EU beszerzési projektjeit finoman szóval nem lehet sikernek tekinteni. Nagyon gyakran átlépték a költséget, erről sokszor beszéltünk. Gyakran a katonai transportokról volt itt szó, vagy a Tiger típusú katonai harci helikopterekről. Szeretnék-e azt, hogyha európai váltanénk a, költség, a költség megspórolásokat. Önök mit tettek annak érdekében, hogy az általában említett trendet meg lehessen fordítani. A második kérdésem a szolidaritási zárulékra vonatkozik, erről is beszélt, és véleményem szerint gyakran eléggé lazán foglalkoznak ezzel. Ennek vannak következményei ennek a szolidaritási záruléknak, vannak behatárolási problémák, mi a határ a külső-belső biztonság között az EU-ban. A kérdésem az az lenne, hogy milyen fajta helyzet adódik a szolidaritási záradékból. Ehhez a biztonsági helyzethez beletartoznak az átfogó tiltakozási akciók is, vagy hogy például olyan helyzet alakulna ki Európa, az Európai Unió egyik helyén, mint Tunéziában, akkor eh, mit tennének, eh, vagy mit, mit történne akkor, hogyha tiltakoznának az emberek a sataszabadság eh, korlátozása ellen, akkor mi történne a szadatási klauzúra, a szadatási záradék beletén, tehát mi itt a határ, hogyan lehet az ilyenfajta biztonsági helyzeteket definiálni. Merci, enfin, monsieur Janyesz. Köszönöm, most pedig Jányesz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, és amit el akartam mondani, már elmondtak. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és hogy megtartotta ezt, ezt az előadást. Amikor önt hallgatom, őszintén szólva, nagyon is egyetértek önnel, mert nagyon is európai, Európa barát ötleteket vázolt fel, és azt gondolom, hogy amit ön mondott, az mindenképpen igaz. Bizonyos országokban konkrétan vannak olyan európai parlamenti képviselők, akik itt nem képviseltetik magukat. Szerintük a biztonság és a védelem politika az a határ, amit nem szabad átlépni az európai integrációban. Ezen képviselők nem szeretnék, hogyha ilyen jellegű közös politikát dolgoznánk ki. Sajnos nem lehet ezt a problémát megoldani. Voltak előrelépések, például a genti keret, és a nem hivatalos tanácsülés, de Danzsan úr és ön is, és a brit kollégák, Duff úr, ön azt mondta, hogy tehát ugyanazt mondta el, csak kicsit másként fogalmazott. Nincsen egyértelmű definíció a tanács és a főképviselővel kapcsolatban, és olyan szervezetekkel kapcsolatban sem, mint például a bizottság vagy a parlament. Ebből következhethetünk arra, hogy ezt a küszöböt ezt semmiképpen nem szabad átlépni. Létezik egy együttműködés, egy kooperáció, de egyszerűen lehetetlen egy valódi közös biztonsági és védelem politikát megvalósítani. Gyakran ma azt látjuk, hogy a külügyminiszterek, a védelmi miniszterek mm, elutaznak a világ más részére, és csak a saját országukról beszélnek, senki nem beszél az EU nevében. Ismétlem magam, az Európai Uniónak egységesen kellene fellépni, egységes stratégia alapján és közös célkitűzések ambiciózók alapján a biztonság és védelmi politika területén. Sok kérdés hangzott el, kevés ideje van miniszter úrnak a válaszra, de tudom, hogy ezt meg tudja oldani. És elég sok kérdés ugyanolyan kérdésekre fog, vonatkozott. Sok kérdés hangzott el. Köszönöm szépen a kérdések feltevőinek. Cable answers, which távirati stílusban szeretnék válaszolni. Nagyon rövid lesz, de remélem, hogy ez kielégítő lesz a kérdésfeltevők számára. Először is röviden átnézném azokat a kérdéseket, amelyeket föltettek. Valóban számos kérdés párhuzamosan hangzott el. Az átfogó megközelítés fogalma egyfajta metaforikus megközelítés a védelmi politika távlatairól az Európai Unióban, ami a száeli kérdést illeti valóban. Marokkóban jártam múlt héten, és ott is azért szálltam síkra Marokkóban, hogy regionális átfogó megközelítést érvényesítsenek, meg kell találnunk a közös nevezőt az operatív fellépésre. EU NATO együttműködése kapcsolatban ugyanez a helyzet. Az együttműködés szükséges, és a biztonságát érinti ez saját katonáinknak, mi a katonai kül, külföldi fellépés kontingenseinek megkettőződése mellett álltam ki, három-négy szintéren, hat szintéren, az EU-NATO együttműködés alapvető fontossággal bír először is katonáink biztonságának megőrzése érdekében. Meg kell erősíteni az együttműködést. Guillaume de Taciturn ki kell tartanunk a siker érdekében, valóban jó megközelítést, szándékos megközelítést kell képviselnünk, ami az intézményi keretet illeti. A védelmi tanács, ugye, a nem hivatalos tanácsülés nem hallok olyan ö, újságcikket, vagy a parlamentnél frakcióvezetőt, bármelyik frakció részéről, aki azt mondaná, hogy a védelmi kérdés fejlesztése az Európai Unión belül ö, sarokkő lenne. Tehát nem lesz erős Európai Unió Lisszabon után, hogyha nincs meg ez az erős alapkő, amit európai védelmi ö, víziónak hívunk. Igen, hasznos volt a tanácsülés nem arról szólt, hogy most az intézményi hagyományos megközelítést megbontsa a Lisszaboni szerződés óta. Az informális tanácsülés a Lisszaboni keretben került megszervezésre a saját korlátainkon nem léptünk túl. Tovább kell folytatni mindenképpen ezt a kezdeményezést, úgy vélem, mert ez az ülés valóban majd a közös védelmi politika távlatainak, távlatainak megnyitását és továbbfejletését illeti a PESCO. But as it's... A PESCO, ahogy ezt tervezték, és mint a nagy többség által közös jövőkép a tanácsban és itt a parlamentben is, és más helyeken is, egy ambiciózus instrumentum. Olyan dolog, amit tényleg ambiciózusan kell követnünk, ha bár el kell, hogy mondjam, hogy eddig nem sikerült egyértelmű ö, víziót kialakítani arról, hogy mi is ez konkrétan. És ö, lehetséges, hogy nem csak egy vízió vagy jövőkép, amiről itt szó van, lehet, hogy többből áll ez össze, és ez nagy kihívás, kihívás mindazok számára, akik a döntés folyamatban részt vesznek, hogy ezt felmérjék és meghatározzák. Azt gondolom, hogy mindenképpen folytatnunk kell a vitát, a beszélgetést, amit a spanyol elnökség indított. Ami az edát illeti, az elnök úr is utalt már az előző ö, ülés alkalmával. Igen, ha nem tévedek, akkor Árnó asszony az igazgatója, vezetője ennek az ügynökségnek. Az ügynökség jó munkát végez. Kevésbé politikai aspektusokkal foglalkozik az ügynökség, de igazából a műszaki jellegű kérdésekkel foglalkozik, Gentben kér, kérés hangzott el arra, az a, annak vonatkozásában, hogy stratégiai legyen a megközelítése az EDA-nak. Azt kérnénk az Európai Védelmi Ügynökségtől, hogy ambiciózusabb, nagyra törőbb legyen, hiszen politika, politikusokról van szó, de az EDA típusú ügynökségnél szerintem minden feltétel megvan arra, hogy nagyra törőbb legyen a program, és ezt a kérést minden szakminiszter osztotta. A Ganti kerettel kapcsolatban további kérdések hangzottak el, és a hozzájárulások, amelyeket az európai fellépés égisze alatt valósítunk meg. A hozzájárulások mindig hitelesebbé teszik és elfogadhatóbbá teszik, hogy így fogalmazzak, a kölcsönös egymástól való függést a szakpolitikák megvalósításában. A hozzájárulás kérése több, mint kérés. Minden alkalommal, amikor a kérésre pozitívan válaszol egy tagállam, azzal sokkal elfogadhatóbbá és hitelesebbé válik maga az együttműködés is. Ami pedig DAF kollégánk felszólaltást illeti. Azt mondta, hogy én nagyon udvariasan fogalmaztam az előadásomban. Hát nem mindenki gondolja ezt így, de én így szoktam viselkedni a politikában, nem mindig, de mondjuk az idő 90%-ában próbálok udvarias lenni. Azt gondolom, hogy ez a szerződés Franciaország és az Egyesült Királyság között nagyon fontos. Nem gondolom, hogy ez valami különálló az EU-tól különálló dolog. Azt gondolom, hogy ez két ország között történt, két EU tagállam között, és két NATO tagállam között. És akármit is gondoljanak, soha nem lehetünk a döntéshozatali folyamaton kívül, különösen nem katonai kérdésekben. Azt gondolom, hogy a jövőben többre lesz lehetőség, mint ma, és ez a hozzájárulás, ez nagyon fontos lépés ebbe az irányba. De sajnálatos lenne, hogyha ezt úgy gondolnák, mint csak egy külső lépés a katonai együttműködésen kívülálló lépés, ami iránt illeti. Úgy gondolom, hogy rendkívül nagy kihívás vár ránk, és egyben ez lehetőség is, arra, hogy közös NATO fellépést tudjunk létrehozni Iránnal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy az EU-nak tényleg együtt kell működnie az Egyesült Államokkal. Nem a NATO fellépés érdekében természetesen, de nagyon fontos lenne, hogyha ugyanabba az irányba tudnánk együtt fellépni, az együttműködés irányába. Ami a többi kérdést illeti, az Atalantára gondolok, az Atalanta rendkívül sikeres művelet. Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy mennyi ideig marad az EU Afrika csúcsában, Afrika szarvában elnézést, hogy meddig releváns az Európai Unió tenni fellépése. De azt gondolom, hogy maga a művelet 2012 végéig fog tartani, ezt sikeresnek tartom. Az összes résztvevő tagállam is sikernek tartja ezt. Ez valójában egy katonai keretek között történő stabilizáció, mégiscsak vannak párhuzamosságok, hiszen a NATO is ott van, és ezért más szinten, más kollégákkal, más kereteken belül is lehet találkozni. Azt gondolom, hogy ez a kalózkodás elleni művelet lenne egy nagyon jó alkalom arra, hogy hogy tudjuk elkerülni a párhuzamosságokat. Ha jól tudom, a legtöbb kérdésre válaszoltam. Az utolsó válaszom Lőzing kolléga kérdésére. Azt hiszem, hogy ami a szolidaritási záradékot illeti, ez nagyon fontos. Tovább kell folytatnunk a munkát, elő kell készíteni ezen szolidaritási záradék finomítását, de mindenképpen el kell kerülni azt, és ez a nato is vonatkozik, és az EU-ra is, ha tényleg jövőbeni rendőrként akarunk fellépni, és mi akarunk a biztonsági őrök lenni a világban, hát ez nem lehet az EU vagy akár a NATO fő célja és küldetése. Úgyhogy a szolidaritási záradékra szükség van, és ebben kell meghatározni, hogy mi az, amit mi az EU hozzájárulásának tartunk a polgári fellépésekbe. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, miniszter úr. A kérdéseket, amelyeket időben is kifejezetten röviden adott meg, egyetértünk önnel, kollégánkkal, Páskó elnök, alelnök úrral, hogy eszmét cserélünk, mérleget vonunk. Köszönöm a gyakorlatius megközelítést az a belga soros elnökség idején, és hogy Eston asszony támogatja és Eston asszony szolgálatában állt és áll is a belga elnökség, ami a KBVP-t illeti. Az ülésünk ezennel véget ért, csütörtök délelőtt nem találkozunk, jövő héten, kedden, február 1-én találkozunk legközelebb. Köszönöm a figyelmet!